On commence la session, we beginnen met de sessie. Uh, Kezdjük az ülést. Jó napot kívánok mindenkinek. Először is az első napirendünk a 12-es napirendi pont a strukturális reform támogató program 2017-2020-as időszakra vonatkozó létrehozása. Ehhez készültek módosítók és egyebek, úgyhogy azonnal át is adnám a szót Kostas Mavrides úrnak 5 percre. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést hogy egy pár percet miattam késünk. Összesen 97 módosítónk van, az összességében az ügy jó irányba megy, és megpróbáltunk konstruktívan javítani a bizottság szövegét. A mi véleményünk szerint van bizonyos különbséggel megpróbáltuk a kompromisszumokban kezelni, ezeket megfogalmaztuk. Csak néhány észrevételt tennék. Először is nagyon fontosnak tekintjük annak hangsúlyozását, hogy nagyon sok módosító ugyanazba az irányba megy, ideértem a következőket. A reformok, amelyeket a tagállamok elkezdtek, arra kell, hogy irányuljanak, hogy fenntartható beruházások, területi kohézió, szociális befogadás, jó, szociális jólét, egységes azonos lehetőségek, szegénység elleni küzdelem és tisztességes verseny legyen. A strukturális alapoknak a a kezelés a tagállamok kezében kell, hogy legyen, a célkitűzéseket pedig a tagállamok a kedvezményezetjeivel együtt kell végezni, a tagállamok prioritásainak megfelelően, a nemzeti hagyományoknak és gyakorlatoknak megfelelően, a kollektív szerződések és párbeszédek útján. A szociális partnereknek a szerepe a civil társadalomban fontos, és be kell vonni őket a program megvalósításába, annak érdekében, hogy biztosíthassuk, hogy a javaslat megfeleljen az adott tagállam sajátosságainak. A második észrevétel a következő nagyon fontos, hogy tisztázzuk és hangsúlyozzuk és elősegítsük az Európai Parlamentnek a szerepét. Ez nem, világ, nem jön ki való, világosan a bizottsági javaslatból. Ez az egyik olyan kérdés, amivel a javaslatok vagy az a módosítások egy része is foglalkozik. Ami a költségvetést illeti, ami 242 millió euró, ezt a megfelelő technikai támogatások és a strukturális alapokra bolhatták, és ez a regionális alap és a mezőgazdasági alap vidékfejlesztési részére irányul. Vannak módosítók, amelyek azt mondják, hogy ezt a programnak programot állandóvá kellene tenni a jövőben. Mi is osztjuk ezt a véleményt, ugyanakkor amennyiben a program állandóvá válik 2020-at követően, akkor véleményünk szerint az is nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a saját források, a saját forrás alapnak a létrehozását, különösen a strukturális alapok vonatkozásában. És végezetül úgy érzem, hogy nagyon fontos hangsúlyozni annak fontosságát, hogy továbbra is a program céljára összpontosítsunk. A célja a programnak, ami egyébként önkéntes, az, hogy technikai segítségnyújtást adjunk struktú- Ciprusnak és Görögországnak illetve más tagállamoknak is. Tehát a cél az az, hogy a tagállamokat segítsük azzal, hogy technikai segítséget nyújtunk a strukturális reformjainkhoz. A cél e, mindenek előtt az, hogy a tagállam képe, azon képességét növessük, hogy e, létre tudja hozni a megfelelő intézményeket, administratív reformot tudja végrehajtani, a szociális és gazdasági kihívásoknak megfelelően, hogy növelni tudja a versenyképességet, nőjen a munkahelyek száma és a beruházások. Az árnyék jelentéstevők és mindazok, akik nyújtottak be módosítókat, azokkal köszönöm a munkájukat, és várom az árnyék jelentéstevőknek az észrevételeit. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, akkor az árnyék jelentéstevők következnek három-három percben. Az első Maretics kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani kollégánknak, Mavrides úrnak az elkészített véleményért, és a többi kollégának is, mert először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy ami a terjedelmét illeti a véleménynek, a mi véleményünk, hogy jó lenne, ha az elnökök konferenciájának a döntését tiszteletben tartanák, és hogy a bizottságunkra bízták ezt a feladatot. Ezt akkor is jelenbe kell venni, amikor a módosítókat nyújtjuk be. A másik dolog, ami a közös eh, álláspontunkkal kapcsolatos, hogy mit is jelent ez a strukturális reformprogram. Valamennyien értjük, hogy ez egy technikai eh, segítségnyújtási program, és a bizottság fizeti a szakértőket azért, hogy szakértők támogassák, segítsék őket a reformok végrehajtásában. De fontos az, hogy ezek strukturális reformok, és olyanok, amiben megállapodás született a tagállamokkal az állam, tagállam specifikus ajánlások vagy javaslatok alapján, illetve az igazodási program keretében. És az is nagyon fontos, hogy strukturális reformokat, amiket a tagállamok kérésére kell végrehajtani. Ezt azért mondom, mert vannak olyan módosítók, amiben egyes kollégák próbálják ezt kibővíteni, de szerintem mindenképpen ragaszkodnunk kellene ezen keretekhez, és ezt funkcionálisabbá kellene tenni, de az adott kereteken belül, mert az unió szintjén vannak egyéb eszközök is, amelyekkel el lehet érni az olyan célokat, mint a szociális gazdasági kohézió, foglalkoztatás és egyéb alapok, illetve eszközök is vannak. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ez nem egy kísérleti program, hanem egy olyan eszköz, amivel gyorsabban és jobban szeretnénk végrehajtani a reformokat, és nem tudjuk nem írhatunk elő bizonyos reformokat, hanem a reformok végrehajtásáról van szó, amivel a tagállammal megállapodás született, ahogy ezt már hangsúlyoztuk. Ennek következtében szeretném elmondani, hogy e percben ezzel a rendelettel véleményünk szerint új ötleteket próbálunk hozzáadni a 2017-20-as időszakra vonatkozóan. Szerintem minden egyes vita, ami a 2020-at meg után következő időszakra vonatkozik, azt egy külön az új MFF, új kohéziós politika és egyebek fényében kellene majd lefolytatni. Tehát ez a vélemény ez nem az a hely, ahol most a 2020 utáni időszakokra bármit kellene döntenünk vagy javasolnunk. Másik dolog, és ez összefügg az új alapok létrehozásával, saját alapokkal és így tovább, amiket meg kell majd vitatni, egyéb alkalmakkal és egyéb helyeken. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy valódi harmonizációt és szinergiát hozzunk létre a nemzeti reformprogramok, operatív programok és e-program között, és ez az a program, amivel támogatni tudjuk a tagállamokat, mert ez része a közös rendelkezéseknek, ideértve a kohéziós politikát is. Jobb koordinációra van szükség uniós szinten, és jobban hozzá kell járulni a célok teljesítéséhez. Tehát ezzel tudjuk ezt elérni, és így tudunk a módosítóinkkal ezen javítani. Köszönöm. Thank you. This is the moment for me to change hats because... Köszönöm szépen, akkor most váltok, mert én magam is árnyék jelentéstevő vagyok, és ezzel kapcsolatban én is szeretnék köszönetet mondani Mavrides kollégának a véleményért, és a strukturális reform támogató program kialakításáért. Külön ér, köszönöm azokat az érdekes felvetéseket, amit a nemzeti szuverenitással kapcsolatban megjegyzett. Fontos, hogy a programok teljes mértékben figyelembe vegyék az intézményes formákat, hagyományokat az egyes tagállamokban, és a szubszidiaritás elve alapján működjön. Ugyanakkor ma négy pontra szeretném korlátozni az észrevételeimet, azon módosítókra, amelyeket jó magam nyújtottam be. Először is úgy gondolom, hogy rendkívül nagy fontosságú, hogy a problémát nem lehet egyoldalúan rákényszeríteni a tagállamokra. Ezt meg szeretném ismételni, hogy véleményem szerint alapvetően fontos, hogy a tagállamok kérjék ezt a támogató programot, és ennek következtében ne rákényszerítsük az egyes tagállamokra. Ez nagyon fontos annakból a szempontból, hogy ez megfelelően működjön. A második dolog, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy nagyon fontos a nemzeti alkotmányok tiszteletben tartása európai kontextusban. Én a Flamand régióból származom, és európai belga kontextusban nekünk jogalkotási kompetenciánk van, és ez abból az uniós alapelvből következik, hogy az ilyen régióknak és az ő kompetenciáikat is figyelembe kell venni, különösen ez nagyon fontos például a strukturális reformoknál, munkaerőpiaci zsebeknél. Továbbá jó magam és a frakciómnak az a véleménye, hogy ez szigorúan technikai támogatásra kell fordítani, és nem szabad, hogy politikai intézkedések is legyenek benne. Nagyon röviden, de világosan megfogalmazva erről van szó, és végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy a program véleményem szerint nem irányulhat a, a, csak a kohéziós kérdésekre és a versenyképességre, hanem explicitebb módon ki kell mondani, hogy hozzáadott értéket kell, hogy eredményezzen az Európai Unió egészhez számára. Ez lenne a plusz. Tehát ma csak ez a négy rövid észrevételem van, és akkor már is átadom a szót az ALDE frakciónak a árnyékjelentésemének Szilvi Gulárnak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentés készítőjének a munkáját. Teljes mértékben egyetértünk a logikával, amit a bizottság vázolt fel. Pozitív módon kell segíteni az országot a reformok megvalósításában. Igyekeztünk nem sok módosítót benyújtani, mert mindig azt szeretnénk, hogy egy preambulumban ez legyen benne, meg az legyen, de ami a legfontosabb az az, hogy minél előbb gyorsan és a jövő év elejétől hatályba léptetéssel megvalósuljon, hogy a tagállamok tudják vinni a reformjukat. Elnök, köszönöm szépen, nagyon világos üzenet, és a GUE önök adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontos, hogy a kontextust is lássuk a vita körül, és az a tény, hogy bár a görög kormány minden kötelezettségvállalásának eleget tett a strukturális reformokban, mégiscsak úgy döntöttek, hogy október végéig csak egy harmadát eh, folyosítják a forrásoknak. Annak ellenére, hogy múlt hónapban a, a görög parlament új megszorító intézkedéseket eh, fogadott el, hogy a 2,5 milliárd euróhoz hozzáférjen, ezt nem biztosították számára. Világos, hogy az európai intézmények az államadóságot bizonyos országokban arra használták, hogy egy, olyan, hogy egy privatizációs és deregulációs folyamatot e, kényszerítsenek bizonyos tagországokban a munkaerőpiacokra, a, for, a, a foglalkoztatásra. Ha megnézzük a strukturális reformok előnyeit, a programokat a különböző szinten, a strukturális reformok Görögországban, Cipruson egyoldalú programot szorvá, szolgáltak deregulációja a termékek és a munka e, piacának, és e, a lakosságok e, demokratikus akarata ellenére valósították meg ezeket a lépéseket a várt, egy várt gazdasági növekedés érdekében a termékek és a munka piacának deregulációja semmiféle formában nem reagált a gazdasági megrázkodtatásokra, és nem okozott, nem vezetett növekedéshez, nem vezetett ahhoz, hogy a magántőkét mobilizálja. A, az állami beruházások terén való szintén nem ért ez a megoldás célba. Véleményünk szerint tehát az intézmények strukturális reformjai bizonyos támogatási programok keretében az állami beruházásokra is ki kell, hogy terjedjen, a, az visszaállamosítási programokra a, meg kell, hogy előzze mindezt egy fejlett kollektív tárgyalás, a gazdasági helyreállítás, a cél pedig gazdasági helyreállítás, jó minőségű munkahelyek és felzárkózás. Végül pedig a programban való részvétel egyértelműen és szigorúan csak önkéntes alapon történhet, nem szabad a végrehajtásra vonatkozó kötelező elemeket bevezetni a nemzeti kormány kérésére pedig a programból azonnal ki lehessen lépni. Köszönöm. Köszönöm. A, a zöldek nevében Lambert kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Meglepő talán, hogy teljes mértékben egyetértek azzal kollégáimmal, amit önök és a többi árnyék előadó elmondott. Az IBM-nél dolgoztam, mint sokan tudják, és érdekes, a, nem volt tökéletes a végrehajtás, akkor úgynevezett fentről irányuló nem kért támogatást kaptunk. Nos, amiről itt szó van, az egy önkéntes együttműködés a tagállamok és a bizottság között a strukturális reformok kérdésében. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, különösen az előttem szóló trojka, által is felemlegetett trojka tapasztalat alapján elképzelhetetlen az, hogy az Európai Bizottság a, bárkire oktrojálná, hogy milyen legyen a strukturális reform. Ez egy olyan terület a bizottság eredeti szövegében, amely túl sok nyitott kérdést hagy, ki határozza meg a reformok politikáját, milyen mely tagállamok kapjanak támogatást, és végül is kié a reformokkal kapcsolatos végső felelősség. A, nyilvánvalóan, hogy itt nincs egyetértés a tagállamok és a bizottság között. Szeretnénk azt látni, hogy ez egyértelmű, ez a szöveg egyértelműen a, a tagállamok kezdeményezése és olyan szakpolitikai irányelveket hat, szabály, határoz meg, amelyek az alkotmányos rendeket, az intézményi hatásköröket tiszteletben tartják, és a demokratikus eh, legitimációs szervezetek bevonását, is természetesen a parlamentek nemzeti, regionális szinten, és a szociális partnerek eh, bevonását, ahogy az előadó is mondta. Ez eh, a strukturális, bármely strukturális reform sikerének a, a kulcsa. Ha ebből bármit kihagyunk, akkor nem lesz tökéletes a végrehajtás. Világos? a végleges döntés mindig a tagállamok kezében van, bár nem mindenki saját maga külön-külön, nem ez a szellem, hanem Európa egy olyan, mint hogyha mégis egy olyan struktúra felé tartana, ami a transnacionális demokráciát jelenteni, tehát hogy az együttműködésben lenne egy elem, ami diktál az európai szint alatti szinteket nem szabad elfelejteni. Az Európai Unió az a többszintes demokrácia. Az európai, a nemzeti, a regionális és az az alatti szint. Ez az igazi föderális szellem. Nem lehet a központosított álla, állam, hogy a francia kifejezésekre gondoljak. Köszönöm szépen az előadónak az árnyék előadóknak, majd meglátjuk, hogy hova fogunk eljutni, de bízom abban, hogy megfelelő többséget fogunk találni. És el kell nézésre kérek, mert el kell menjek a következő programom miatt. Köszönjük szépen ezt a józan ész diktálta üzenetet. Márko Zári kollega nincs itt. A, nem akar helyette senki hozzászólni, valaki a spontán hozzászólásokban ott sincs, akkor ezt a kérdést a lezárhatjuk. Szeretném megemlíteni, hogy a módosítók benyújtását követően november 9-én fogunk szavazni. Térjünk is át a következő dokumentumra. Nézem, hogy itt van-e az előadó. Itt van, kiváló. Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről. Azonnal meg is beszéljük ezt megbeszéljük, és azonnal át is adom a szót Kércasz úrnak. Köszönöm, elnök úr. A jelentés tervezetet tehát az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről készítettem. Úgy gondolom, hogy az EBB nagyon fontos európai intézmény. Ez az Európai Unió pénzügyi karja, és a az állami és magánberuházások fenntarthatóságának fontos intézménye. A szerepe a pénzügyi válság óta, 2008 óta nyilvánvalóan erősödött. Alá kell húzzam azt is, hogy glob- éppen afelé tart, hogy globális szerepet is vállaljon, azaz az Európai Unión kívül is működjön. Mégpedig hatékony, legalábbis véleményem szerint hatékony módon. Az Európai Beruházási Bank szilárdan fenntartotta 2015-ben nyereségességét, 2,87 milliárd euró volt az összeg. A jelenlegi válság lényegesen csökkentette az európai gazdaság növekedési lehetőségét. Az állami és magánvá beruházások 18%-kal csökkentek az EU-ban átlagosan a 2010-es szint alá. Szélsőséges eset Portugália, mínusz 35%, és persze Görögország, ahonnan én is jövök, ott 65% volt a visszaesés. Ez azt jelenti, hogy különösen a strukturális problémákkal szenvedő országoknak szüksége van a pénz, az európai az EBB pénzügyi és egyéb támogatására. Én szerintem ezt meg is kapjuk. A jelentésben a bank az Európai Unió versenyképességét is erősíteni kívánja azzal, hogy az állami és magáberuházásokat növelik, különösen az innováció és a digitalizálás terén. Itt egyelőre versenyhátrányban vagyunk az Egyesült Államokhoz képest, és valószínűleg Kínához képest is. Az EBB e 77,5 milliárd euró hitelt nyújtott 2015-ben. A szint az nagyjából állandónak tekinthető, 2014-ben is 77,2 milliárd euró volt. A cél az operatív tervben szerepelt meg célok elérése, de természetesen szívesen tovább is mennek azoknál. Úgy véljük ezen kívül, hogy az Európai Beruházási Bank hitelezési tevékenységét jobb, a termékskála jobb diversifikálásával lehetne elérni. A PPP-k és egyéb innovatív eszközök alkalmazásával, amivel jobban reagálhatnak a piac igényeire. Hangsúlyozni kívánom még azt is, hogy Görögország mint egy 1,35 milliárd eurós beruházást tudott az Európai Beruházási Banktól vonzani. Ez nagyon fontos, hiszen a gazdaságunk nem működik tökéletesen jelenleg. És természetesen az Európai Beruházási Bankot felszólítom arra, hogy az Európai Uniós tagországok támogatását erősítse Görögország tulajdonképpen mm, magára maradt, e, ami azért a kiigazítási program e, alapján pozitívumnak e, tekinthető. Írország, Spanyolország viszont sokkal jobban halad. A görög gazdaság és, a, és azoknak az országoknak a gazdasága, amelyek kiigazítási programon, programot hajtottak végre, Fontos, hogy az évi növekedési rátája megfelelő legyen, a legjobbak évi 6-7%-os növekedési rátát mutatnak. Nagyon fontos, hogy értékeljük a Brexit potenciális hatását az EBB pénzügyi státuszára és tevékenységére. A Financial Times-ban ezt a kérdést megjegyzem, már tárgyalta Werner Hayer is, de nagyon fontos, hogy megfelelő állás, megfelelő pozíciót tudjon, meg tudja őrizni megfelelő pozícióját az EVB. A következő a KKV-kkal kapcsolatos gondolatkör. Úgy gondolom az, e, az EBB nagyon jó munkát végez ebben az ágazatban, ezen a területen is. Bár lehetne még mást is tenni. A, verseny, a, a nagyon kis vállalatok versenyképessége például a finanszírozástól függ. Nagyon sok ilyen vállalat az Európai Unión kívüli országokban működik. Az EBB véleményem szerint a pénzügyi közvetítőkkel is foglalkozik, ezekkel bizalomra épült kapcsolatban van, és hatékonyan tudja ebben a formában a KKV-kat is támogatni. A következő kérdés a bank EFSI-vel kapcsolatos tevékenysége. Az EFSI jóváhagyását követően 150,7 milliárd eurós, azaz az eredeti cél 73%-át valósította meg. 2016-ban a tevékenységek felgyorsultak, a jelenlegi helyzetet meg kell még tudni határozni, mert egyelőre még a 2015-ös szinten tudjuk csak vizsgálni. Az efsz t akkor még nem valósították teljes mértékben meg, de már a végrehajtás kezdi behozni önmagát. Hatékony együttműködésre van szükség a nemzeti bankokkal. Az EIB a, tud ebben a legjobban közreműködni. Az Európai Beruházási Bank jelentős szerepet játszik az innováció, a versenyképesség ösztönzésében, az ifjúsági munkanélküliség leküzdésében, az éghajlati kérdések megoldásában, bár 2015-ben volt egy kis hiba, az össz EIB források nem 50%-át költötték a zöld beruházásokra, hanem csak 25%-át. Jó, ez már zöld, de lehetne még zöldebb is. Az EBB külső hitelezési hatásköröket dolgoz ki, igyekszik mindent megtenni a különböző országokban, még olyan helyeken is, amelyek nem tudják megtartani lakosságukat, óriási az elvándorlás. Ezekben az országokban a projektek végrehajtásával sikerülne az Európai Unión belüli migrációt is jobban ellenőrizni. Azt kérjük tehát az EBB-től, hogy folytassa a a destinációs országok helyreállító projektjeit. Általában véve pedig úgy gondolom, az Európai Beruházási Bank nagyon fontos európai intézmény, kiváló munkát végez, igen nehéz időkben. Természetesen nagy érdeklődéssel olvastam a véleménytervezetet, a Költségvetési Szakbizottság és a, ha jól tudom, a Gazdaság és Közlekedési Szakbizottságnak a jelentését is. Igen, a fejlesztési. És a nemzeti, a nemzetközi kereskedelmi. Az ottani kérdéseknek a máron egy részével egyetértek. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, passing on to the shadow rapporteur. Három-három percben megadom az árnyék többöknek a szót, először Iván kollégának az SZND részéről. Köszönöm szépen. Összességében meg szeretném köszönni az előadónak ezt a jelentéstervezetet. Néhány fontos szempontot szeretnék megemlíteni, elsősorban is az átláthatóságot, illetve az EIB, vagy az Európai Beruházási Bank tevékenységének megfelelő átvilágításának szükségességét. Fontos, hogy jól együttműködjön az EBB magyarul, vagy az EIB angolul, tehát az Európai Beruházási Bank az Európai Parlamenttel, de ugyanakkor több információt kell kapnunk az EBB tevékenységéről, elsősorban az egyedi projektek tekintetében. Általánosságban kapunk információt, de hogyha az egyes projekteket próbáljuk megvizsgálni, a társfinanszírozás módját, mértékét, akkor sokkal kevesebb információval rendelkezünk. Másodszorban ki kell emelni az Európai Beruházási Bank felelősségét, hiszen minnyáján tudjuk, a bank által finanszírozott projektek több mint a fele voltak éppen az öt legnagyobb európai gazdaságban élő kedvezményezettekhez eh, kerül. Ez pedig tovább mélyíti a gazdaságok közötti különbséget. Egy szóval a többi ország abszorpciós vagy felvevő kapacitását érdemes növelni, illetve meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet hozzájárulni ahhoz, hogy több finanszírozásból részesüljenek. Úgy gondolom ezen felül, hogy az EBB proaktívabb tevékenységet kell, hogy folytasson, de arra is szükség van, hogy azokban a tagállapokban, amelyekben nem megfelelő a hitelezés szintje, több segítséget nyújtson az EBB. Már a projektek kialakítása ö, folyamatában is annak érdekében, hogy átfogóbb, hosszabb távú és jobban finanszírozható projektek jöjjenek létre. Az úgynevezett fiskális optimalizáció, mondjuk ki a nevén, az offshore gazdálkodás ugyanakkor komoly kihívást is jelent. A befogadhatóság feltételeit tovább kell vizsgálni, megvizsgálni azt, megvizsgálva azt is, hogy mely finanszírozás, illetve mely projekt tekinthető offshore projektnek. Sok európai pénz áramlik köztes közvetítők bekapcsolásával offshore cégekhez, több milliárd euróról beszélünk itt. Van itt még egy szempont, melyet ki szeretnék emelni, ez pedig az éghajlat szempontok mélyebb és jobban kiterjedő figyelembevételére. Úgy gondolom, hogy a 2015-ben megfogalmazott tervnél tovább kell menni, és minden egyes európai finanszírozási formában az éghajlatváltozás kérdését, a fenntartható gazdálkodás, az energiahatékonyság, valamint a megújuló energiaforrások szempontjait horizontális módon kell figyelembe venni. Vannak olyan országok, amelyek azonban nem készek még arra, főleg Közép- és Kelet-Európában, az Európai Unióról beszélve, hogy ezeket a projekteket megfelelően megfogalmazzák, és ilyen módon EBB támogatást kapjanak. Összességében köszönöm az előadónak a munkáját, azt hiszem, hogy ez egy jó tervezet, amelyet elkészített, és ennek alapján jól tudunk majd együttműködni. Swinburne asszony az ECR frakció nevében. Köszönöm szépen. Van nekem egy hosszabb nevem is, de ez is jó így. Köszönöm szépen, elsősorban pedig az előadónak köszönöm ezt a kitűnő jelentést. Azt hiszem, hogy kevés módosítót fogok benyújtani, hiszen valóban nagyon jó a jelentéstervezet, mi több egyetértek a legtöbb általa felvetett kérdéssel az EIB munkája, vagy EBB munkája kapcsán. Főleg a PPP-k által és más innovatív eszközökről mondottak kapcsán értek egyet az előadóval. Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy további safeguardokat biztosító eszközöket vezessünk be a rendszerbe. Nem mindig rendelkeznek ezek a PPP vagy innovatív projektek kellő biztonsági kerettel, máskülönben egyébként egyetértek az előadó által mondottakkal. Fontosnak tartom, hogy a KKV-król szóló fejezetben főleg a pénzügyi közvetítők felhasználásáról beszéljünk, és remélem, hogy az előadó az itt tett észrevételeit még elmélyítim. Ami pedig az menekült válság kérdését illeti, én teljesen egyetértek azzal, hogy a kiinduló országokban kell nagyobb szerepet adni az Európai Uniós fellépésnek és az EBB szerepé, szerepének. Teljesen egy irányba mutat gondolkodásunk, és módosítóim, néhány lesz csak, szintén ebbe az irányba mutat. Gulár asszony. Én Nils Torvalds vagyok, nem Szilvi Gulár vagyok, most már másodszor nem vagyok Szilvi Gulár. Nils nevében szólalok fel. Elnézést kér, nem tud itt lenni. De meg szeretnék köszönni az előadó munkáját, melyet idejét végzett. Nils, Nils arra kész, kért, hogy bizonyos aggájainak adjak hangot. Egyrészt ez a jelentés az EBB e minden tevékenységére vonatkozik, ugyanakkor túldon túl koncent kellen, hogy vonatkozzon, de túldon túl egyes földrajzi területekre koncentrál. Kollégám tehát egy jobban kiegyensúlyozott, kevésbé földrajzilag elfogult beszám jelentésnek örülne, hiszen az FC is földrajzilag semleges. Gyakran hallunk olyan megfogalmazásokat, hogy különösen szegény ország, vagy a kis vállalkozások riasztóan alacsony részesedése. Úgy gondolom, hogy egy óvatosabb megfogalmazás segíthetne a szöveg jobb átételében. Egy világos, de egyben nem félrevezethet, félrevezető vagy fölösleges vitára okot nem adó megfogalmazást támogatunk. A 24-es 24 szakasz szakaszt Niels nagyon támogatja, ez az éghajlat fellépésre vonatkozik. Mi több, arra vesz, azt veti föl, hogy a COP21 eredményeinek tükrében érdemes volna nagyobb szerepet adni ebben a jelentésben ennek a szempontnak. Ezek azok a kérdések, néhány csupán, melyet Niels fel akart vetni, konkrét javaslatokkal áll majd elő, hogy hogyan lehet a szöveget jobban javítani. Köszöni még egyszer az előadó munkáját, én meg köszönöm önöknek, hogy meghallgattak. Köszönöm Torvalds asszony és eh, Vegas úr a GUE nevében. Köszönöm szépen. Paloma nevében szólalok fel, aki most Kínában jár egy GUA misszión, és arra kért, hogy a következő szempontokat mondjam el. Az első kérdés Paloma szerint arra vonatkozik, hogy az EBB az EBB-t gyakran a neoliberális politikával összekapcsolva látjuk. Ezért Paloma kollégám aggasztónak tartja, hogy az EBB PPP-kben próbál együttműködni, és hogy egyre több pénzeszközt használnak, ahelyett, hogy közvetlen támogatást adnának. Több átláthatóságra van szükség, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az adóparadicsomokkal az EBB nem működjön együtt. Márpedig ma az EBB által kifizetett pénzek egy része adóparadicsomokban landol. Érdemes volna Paloma kollégám szerint az EBB mandátumát áttekinteni elsősorban azon esetekben, amikor az EBB által nyújtott támogatás az Európai Unión kívüli területekre kerül. Ezekben az esetekben szorosabban kellene összekapcsolni az EBB támogatását az emberi jogok kérdésével. Nehogy olyan támogatási eszközöket fizessünk ki olyan országokban, ahol az emberi jogokat lábbal tiporják. Fontos az is, hogy a forrásokat összekapcsoljuk annak érdekében, hogy a területi kohéziót megerősítsük. Az is nagyon fontos, hogy a helyi és regionális helyhatóságoknak nagyobb szerepet adjunk. Köszönöm. Scott Kéter asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen, akkor folytatom azzal kezdeném, hogy köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjének a jelentés tervezetért. A zöldek támogatják a BBB-t, az, hogy a PPP programokat fokozzák. Úgy gondoljuk ugyanakkor, hogy a BB, az EBB-nek nagyobb felelősséget kellene kapnia, fontos lenne, hogy a fenntarthatóság, szociális kohézió és a minőségi munkahelyek létrehozásában vegyen részt. A klímaváltozás tekintetében a parlamentnek többet kellene kérnie az EBB-től, és fontos lenne, hogy a beruházásaik növekedjenek, ne pedig csökkenjenek. 2,6 milliárd volt miközben 2014-ben négy volt. Semmi nem indokolja, hogy ilyen, vála, ilyen különbségek legyenek, különösen a párizsi megállapodást követően. A káros projekteknél pedig le kellene állítani az EBB támogatásokat, fontos lenne, hogy hatékony projektek legyenek, és az EBB szakértői foglalkozzanak ezekkel a programokkal, méghozzá azzal komolysággal, amit ezek megértelnek. Például a gáz infrastruktúra és a szén kibocsátást növeli, tehát nem lesz esetleg lehetséges a 2 százalék alá, a két fokos csökkenést elérni. Az EBB éves jelentésével ellenésben nem, nincsen semmi ebben a jelentésben a, az átláthatóságnak a kérdés, az kormányzás. Az Európai Parlamentnek e tekintetben hangsúlyoznia kellene, hogy meg kell erősítenie, hogy fontos lenne a nagyobb átláthatóság a különböző szerződésekben és a és ráadásul a zöldek szeretnék látni, hogy nagyon gyorsan legyenek intézkedések. A következő közelmúltbeli jelentés azt mutatja, hogy nagyon gyakran adóparadicsomokba mennek ezek a pénzek, illetve olyan területekre, ahol nem adnak ki kellő információkat. A jelentés azt mutatja, hogy nincs kellő átláthatóság a tekintetben, hogy a pénzt hová is költik el. Lehetetlen volt információt kapni arról, akik a végkedvezményezettek. Ezt a problematikával találkoztunk, tehát tovább kell nyomást gyakorolni az EBB-rel, hogy kik a végkedvezményezettek, és sokkal átláthatóbbá kell tenni, hogy felfedjék a kedvezményezeteket. És végezetül pedig az FC-t illetően aggodalmas az a jelentés, amit az EBB adott ki a munkahelyi teremtése és a közinfrastruktúrák létrehozása. Ezen a két területen a ö, szakadékokat kellene áthidalni. Fontos lenne, hogy hozzáadott érték szülessen a, a munkaerő piac tekintetében, illetve olyan régiókban történjenek a beruházások, ahova a magánszektor egyáltalán nem kíván menni. Az EBB-nek a saját elemzése is azt mondja, hogy a pénzeknek a többsége a legnagyobb tagállamokhoz, tehát nagyon kevesekhez megy, és csak a fennmaradó rész megy a többiekhez. A minőségi munkahely teremtés fontos lenne. Záradék végezetül pedig nem szabad a pénzügyi eszközöknek a felhasználását támogatni akkor, hogyha a kohéziós és strukturális alapok célkitűzéseit korlátozza, és nem jönnek létre a közérdeket szolgáló célok. Köszönöm. Thank you, Molly. Uh, for uh, next interventions, please do not... Köszönöm. Ne beszéljenek túl gyorsan, mert a, a tolmácsok egyébként nem tudják követni. Marko Vali nincsen itt, úgyhogy most Mr. Mikolaj Dorkievicsnek adom meg a szót, aki a, az EBB-nek az állandó képviselője Brüsszelben, 3-4 percet tudok adni. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr. 3-4 percben nem lehet kellően kifejteni ezeket a kérdéseket, de azért igyekezni fogok. Szeretném hangsúlyozni, hogy nyitva állunk bármilyen kérdés el, előtt, és szívesen megvitatjuk ezt a tervezetet is. Szeretnék visszatérni, hogy a zöld árnyék jelentéstevő említette, hogy, hogy Lengyelországban arról panaszkodott, hogy nem jut igazi információhoz, Ezben nagyon sok a hamis információ. Most nem tudok ebbe belemenni, mert nincsen rá időnk, de egyszerűen ebben sok minden nem úgy van, mint ahogy ezt hallottuk. Hát elnézést. Három percet kaptam, természetesen lehet azt is, hogy pontonként végig, csak ezt szerettem volna hangsúlyozni, hogy meg kell magyarázni, és párbeszédet kell folytatnunk önökkel bármikor, amikor erre alkalmas idő van. Amit leginkább szeretnék volna Kercses úrnak és az tevőknek a munkáját szeretném megköszönni. Az EBB valójában egy nagyon fontos szakaszában van az életének, mert komolyan lecsökkentek a beruházások az Európai Unióban, és az EBB nagyon fontos szerepet játszik a hagyományos hitelezésben és a gazdasági növekedés ösztönzésében. Természetesen nagyon sok olyan gyakorlati kérdés van, ahol potenciálisan lenne még mit javítani, ez a mi saját értékelésünkből is kiderül, hogy például a kohéziós országokban még nagyon sokat kell tenni, de az EFSA az nem egy kohéziós eszköz ahogy ezt önök is tudják, hanem ez egy piacvezérelt eszköz. És hogyha megnézzük például a GDP-vel összehasonlítást, a legnagyobb támogatás a leggyengébb és legszegényebb gazdaságokhoz áramlik. Nagyon szívesen megmutatom ezt, hogy miután beszéltem, mert úgy gondolom, hogy most nem lenne arra idő, hogy ezeket a táblázatokat, statisztikákat is bemutassam. Hogyha az EBB hagyományos hitelezését vizsgáljuk, akkor háromszor annyi minden ország, például Portugália, Olaszország, Ciprus, Görögország esetében, sokkal többet hitelezünk, mint a GDP 3%-a, ami az alaphitelezés minden egyes uniós tagállamba a legtöbb támogatás a beruházásokban megy Nyugat-Európába azért, mert valóban a gazdaság 80%-át teszi ki. Hát ez a piaci valóság. Ez természetesen egy tény, ezzel nem, ezt nem tudjuk figyelmen kívül hagyni. Nagyon röviden még elmondanám, hogy az EBB volt az első olyan intézmény, amely konkrétan elkezdett a migrációs válságra is reagálni, és az Európai Tanács júniusban hozott egy határozatot, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy már októberben ennek már a fogalatosítása is elkezdődött, illetve fog történni az elkövetkezendő hetekben. Természetesen nagyon ö, foglalkoztat bennünket az is, hogy Kelet-Európába, Latin-Amerikába és Ázsiában ö, nyújtott hitelezéseink nagyon lecsökkentek, és hogyha nincsen javulás a jelenlegi úgynevezett külső hitelezési mandátumunkon 30 millió euróról van szó, és nem sikerült eddig ezt eh, megtalálni, illetve a bizottsággal összehozni. Reméljük, hogy a parlament fog ebben is segíteni. Ez egy kis összeg, eh, de nagyon nagy hatása lehet politikailag és gazdaságilag is ezekben az országokban. A klímával kapcsolatban mi vagyunk a legnagyobb klímabank a világon, ez eh, nem is kérdéses több percet beszélhetnék arról, hogy mit teszünk. Mi vagyunk az úttörők, kötvényeket adtunk, mi, mi vagyunk a legnagyobb klímaberuházók, és így is e, e, lesz ez a jövőben. Még egy észrevétellel szeretném befizetni az EFSA-val kapcsolatban. Mint tudják, az EFSA-nak a kibővítéséről folyik a tanácskozás a tanácsban egy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Görögországnak és más országoknak is, amelyeknek leginkább szükségük volt, megadtuk ezeket. Én azt is szeretném hangsúlyozni, hogy azt várjuk az Európai Parlamenttől, hogy hozzon létre egy tanácskozást. Hat hónapja várjuk, hogy az önök jelentéstevőivel leüljünk, és technikai kérdéseket, mint például a bizalmassági megállapodást tető alá hozzuk az efsa Egy kicsit furcsának tűnik, hogy a parlament képtelen egy megbeszélési időpontot kitűzni, miközben a képviselőknek szinte az összes kérdését mi teljesítettük mikrofon nélkül, a csak nem hallják, nem tudom mi a legjobb megoldás, de kérem, hogy tegyék meg, mert várjuk. Azt mondtam, hogy hat hónapja kértük, mi az önök kéréseire válaszoltuk, és vártuk az önök válaszát. Az EFSA prioritás mindenki számára. Ezt hallom önöktől is, ezért mondom, hogy a következőt kell, ezt kell elvégezni. Meghallgatjuk az önök aggodalmait, és ezekkel foglalkozunk. Nem, Berez asszony, valójában elfogadtuk az összes kérésüket, tehát ezzel kapcsolatban nincsen kérdés. Bátor vagyok ezt mondani, mert megemlíteni, mert nincs más alkalom, hogy megkérjem önöket. Ismételtem, mert ezt szerintem egyszerűen e- e- meg kell csinálni. Még egyszer mondom, hogy köszönöm szépen, és további részletes információkat is tudok adni. Mielőtt átadnám a jelentéstevőnek a szót, szeretném még néhány spontán hozzászólásra megadni a szót. Vannak, akik esetleg szeretnének ebben részt venni. Fernández úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek, és különösen az árnyék jelentéstevőnknek, Iván Katalinnak. Amit ők javasolnak, az az, hogy ragadjuk meg az alkalmat e jelentés kapcsán, hogy az Európai Beruházási Banknak a felügyeletét és nyomonkövetését megerősítsük. Az Európai Központi Bank a felelős az Európai Unió monetáris politikájáért, a Beruházási Bank pedig legalábbis nagyon nagy mértékben az Európai Uniós beruházási politikájáért felelős egy kérdéssel, írásos kérdéseket is be tudunk nyújtani. Rendszeres tárgyalásaink vannak, de ez egyáltalán nem így van. Az Európai Beruházási Bankkal sokkal jobban be kell bennünket is vonni ebbe az ügybe. Minden évben elkészítjük az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatos jelentésünket. A javaslatainkat még csak szóba sem, vagy észre, figyelembe sem vették. Egyetlen egyszer sem jött el hozzánk az EBB, hogy elmondja, hogy az ajánlásainkat hogyan valósították meg. Köszönjük a jelentéseket, meg a tervezetet és egyebeket, tehát ez van. Any more uh, candidates for CATZI? Más. Na, Akkor visszaadom a szót rövid válaszra az előadónak. Fernández úr, köszönjük szépen ezt a nyilatkozatot. Valóban én is úgy gondolom, hogy nagy érdeklődés van, és ez egy mindenki számára előnyös helyzet, hogyha a parlamenttel párbeszédbe kezd a bank. vette magamnak a bátorságot, és megemlítettem ezt a megállapodást. Ugye ez egy olyan mechanizmus, ami többféle lehetőséggel, és ezt most nem részletezem, le lehetne másolni az Európai Központi Bank mechanizmusát. Három jelentés van tulajdonképpen az Európai Parlament előtt. Itt van ez, Kepszosz úr jelentése, aztán van egy másik jelentés, amelyet Kriszle asszony és, a költség, és amit a Költségvetési Szakbizottság készített, és mindig az elnök, az alelnök, az alelnökök és az illetékes kollégák rendelkezésére állunk, hogyha kérik, hogy találkozunk, akkor mindig eljövök. A különböző szakbizottságok is megbesz, megtették ezt, a, a regionális, az éghajlati, a fejlesztési. Köszönjük, és az utolsó hozzászóló maga az előadó. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak az igen pozitív és nagyon érdekes megjegyzésekért. Hangsúlyozni kívánom, hogy az átláthatóság és a beszámoltathatóság megtartása mellett a jelentést a pénzügyi tevékenységekről írtam, nem pedig a költségvetési ellenőrző jelentést írtam. Ami persze nem jelenti azt, hogy nem vagyok hajlandó együttműködni az átláthatóság kérdésében és a beszámoltathatóság kérdésében. Hangsúlyozni kívánom azonban azt is, hogy biztosítanunk kell, hogy a bank működőképes maradjon hatékony. És eh, az igazgatási költségeket kézben kell tudni tartani, különösen a KKV-k szempontjából és a, a mikrovállalatok eh, szempontjából. Nem lenne szabad a szabályokat túlbonyolítani. Különösen, tehát, mint mondtam, a KKV-k és a mikrovállalatok kategóriájában. Támogatom ezen kívül azt is, hogy az éghajlatvédelem számára még tegyünk további erőfeszítéseket, dolgozunk még, de nagyon érdekes volt a vita, és sokat javít majd a jelentéstervezeten. Az EBB erős, sikeres európai intézmény. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Köszönöm az előadónak. A menetrend a következő. Módosítók határideje október 19, módosítók vitája november 28, szavazás 29, a plenárison pedig a december második ülésen. Köszönöm szépen, köszönöm az EBV képviselőinek is a jelenlétet. A 14-es napi rendi pont a következő a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információhoz való adóhatósági hozzáférés. Emmanuel Morel az előadó tervezett megvitatására kerül sor. Megadom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez egy nagyon szerény jelentés, de természetesen a közelmúltbeli eseményekre épül, az adóügyi botrányokra, amelyek egymást követték, és rivalda fénybe kezdtek, hogy kik a tényleges kedvezmények. Azt láttuk, hogy az adóügyi homály az lehetővé teszi, hogy különböző levélláda vállalatokat és egyebeket hoznak létre, és végül nem lehet tudni, hogy ki kapja azt a pénzt, ami az adóhatóságok elől eltűnik a hatóságoknak pedig az a feladatuk, hogy ezzel ellen fellépjenek, annál is inkább, mint hogy önök is mondták, hogy a pénzmosás sok esetben a terrorizmus finanszírozását segíti. Fontos, hogy létrehozzuk azokat az eszközöket, akik ezeknek az építményeknek mögött rejlenek meg, és fontos, hogy a nemzetállamok azonosítsák ezeket a személyeket, többek között egy központi, biztonságos nyilvántartás segítségével ezek a pénzügyi hírszerzési szervek. Az adóhatóságoknak a jelenlegi kör helyzetben csak indirekt hozzáférésük van, és nem a gyakorlatban nem mindig hatékony ez a hozzáférés ezen adatokhoz, amelyekkel a csalók azonosíthatók. Ezért a bizottság párhuzamosan azzal a szöveggel, amiről ma vitat, vitát folytatunk, ezt a Daxannak hívják, ami egy közvetlen horizontális hozzáférést adna a tényleges kedvezményezettekről a, az adóhatáságok számára. És amikor a bizottság akarja, akkor tud igenis nagyon határozott lenni az átláthatósági kérdésekben. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez a projekt nem eléggé teljes a fontosságát tekintve, mert az adó elkerülés, illetve az adó optimalizálás is ide tartozik, tehát itten ezeket az információkat nagyon fontos lenne, hogy az illetékesek ki tudják cserélni. Ez az egyik illete az adminisztratív együttműködési irányelvnek, amit módosít ez a szöveg. Amit én javaslok, az az, hogy bár ez az irányelv most már egy eszköz lesz annak ellenére, hogy a tanács minden esetben igyekszik korlátozni a parlament, illetve a bizottsági tervezeteket, de azért mégiscsak egy picit haladunk, és lehetővé jönnek azok az adatcserék a hatóságok között, amelyek szükségesek meg kell őrizni azt a szellemet, hogy a parlamentet meg kell ugye konzultálni kell, de mindig az államok mondják ki az utolsó szót, és ők a minimalista állásponton vannak, az, eh, miközben az állampolgárok nagyobb átláthatóságot szeretnének. Hát nagyon gyorsan csak ennyit lehet elmondani arról, hogy mi van ebben a jelentésben, de nincsen kétségem arról, hogy a tagjai, eh, a kollégák, akár jobboldaliak, akár baloldiak mind szeretnének eh, gazdagítani ezt a bizottsággal együtt, amelyek leginkább látják a legsürgetőbb és aktuális kérdéseket. Elnök, köszönöm szépen! Néppárt Van Dijken úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Az elmúlt öt éve az előző jelentés óta nagyon sok minden változott, és a, a számos adózással kapcsolatos adóelkerülési, adócsalási ügy miatt a tagállamok rálátása is javult. Alapvetően fontos, hogy az adóelkerüléseket felderítsük. A harcot közösen kell minden vonatkozó illetékes hatóságnak egy, elvégeznie. Horizontális megközelítésre van szükség, minden információt össze kell gyűjteni, és kifinomult módon az adózási kérdéseket megvizsgálni minden tagállamnak hozzá kell férni az adócsalás elleni eh, szabályok keretében gyűjtött információhoz. A külső, eh, a, a bizottság javaslatának végrehajtását minél hamarabb eh, meg kell valósítani. A 2017 után fenntarthatatlan már a korábbi gyakorlat, túlzottan amatőrnek tekinthető. Az előadó két dolgot hangsúlyoz. A, az automatikus adatcsere az adóhatóságok között kötelezővé kell, hogy váljon. Az ilyen, gyerekű, ilyen jellegű automatikus adócsere prioritás kell, hogy legyen. Először is az információhoz való hozzáférés kell biztosítani az adóhatóságok számára egy országon belül, másodszorban pedig mindent meg kell tenni azért, hogy a, a az egymással összekapcsolt, egymással is összekapcsolatok legyenek ezek az adatok. Az automatikus adatcsere többletértéket jelent az adó regiszterek és az adó jegyzékek között is. A, vannak vonatkozó mila, mintaprojektek az adatcserére vonatkozóan, de gyakorlatban még nem alkalmazták élesben. Bizonyára a, az előadó határon átnyúló információhoz való hozzáférést joggal hangsúlya. Ehhez is abszolút szükség ez az automatikus adatcsere kötelezettség. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még az ECR nevében. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a rendkívül jó jelentést nagyon jelentős előrelépések történtek az átláthatóság és az adathoz való hozzáférés tekintetében az adózásban. Ugyanakkor vannak hiányosságok és rések az egy nemzetközi együttműködésben. Például a legutóbbi Bahamai Leak is azt mutatja, hogy további nyitottságra van szükség. A bizottság jó irányba mutat. Ez az adatcsere a nemzeti hatóságok között ez fontos ahhoz, hogy megakadályozható legyen a pénzmosás. A jövőben az adóhatóságoknak lehetőségük lesz ahhoz, hogy a tényleges kedvezményezetről adott, adatot szerezzenek, és megfelelően ezt kérhessék. Ezek a plusz intézkedések hasznosak az adóügyi munkában. A bizottság felvet néhány olyan kérdés is, amit pontosítani kell a nemzeti jogszabályokat figyelembe is véve. Az irányelvünk, javaslatunk azt mondja, hogy tovább kell pontosítani azt a kötelezettséget, hogy adatot szolgáltassanak, és azt is meg kell néznünk, hogy ezek a javasolt módosítások az pénzmosás elleni arányel, irányelvel együtt jobb helyzetbe hozzák-e a hatóságokat, ugyanakkor el kell kerülni a kettős jelentéstételi kötelezettségeket a javaslat a bankokra, bankszámlákra és a fizetési számlákra is vonatkozik, és ezeket is lehetővé kell tenni, az adóhatóságok hozzáférjenek a helyzet javítása érdekében. Természetesen, amikor a rendszer létrejött, akkor ezt fel is kell mérni, hogy ez hogyan működik. Az én hazámban sem még működik ez de a bizottság mindenképpen jó irányba halad, és ez javítja a képességet, hogy a pénzmosás ellen fellépjünk. Fontos azt is, hogy a spontán módon is az információ kiszivárgással foglalkozzunk, és ezeket megvizsgáljuk oly módon, hogy a potenciális adó szabálysértések azok ne évüljenek el milyen, ehhez szükséges a megfelelő jó együttműködés. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Sambon képviselő az ALDE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én, eh, ahogy eh, korábban Szilvé Gulár tette, Togwell Torvánc urat eh, helyettesítem, aki az árnyék jelentéstevő, aki nem tudott azonban eljönni a mai ülésünkre, de foglalkozik a témával. Azért mégiscsak francián fogom elmondani, mert angolul, svédül nem tudok olyan jól, mint Torvalds úr, és ugyanakkor megvan az a lehetőség, hogy Molière nyelvén mondja el, ami egyben a jelentés készítőjének nyelve is. Tonvalds úr, és itt még hozzáteszek néhány dolgot, ő úgy gondolja, hogy ez a jelentés rendkívül ö, fontos, és nem szerény, mint hogy ezt a jelentés készítője mondta. És nagyon örül, és az ALDE is nagyon örül, hogy a bizottság előállt egy javaslattal ugyanis Torvalds úr, mint mások is, nagyon fontosnak tartja azt, hogy az adó kikerülést, adó elkerülést ellen fellépjünk. És hogyha még valamilyen szeretnénk Európa a hírnevéből megőrizni, akkor lépnünk kell az állampolgároknak. E, már teljesen elegük van ezekből a nagy perekből, az ügyvédekből, akik egyeseknek lehetővé teszik, hogy ne e, tanúsítsanak szolidaritást egy kohéziós társadalommal. Tehát ez egy polit, nagyon fontos politikai eszköz és ennek e, párhuzamosan kell tovább kapcsolódnia kell a, fe, a pénzmosás elleni irányelvvel. Ez az egész egy egységet képez ebben a kirakós játékban. Nos, Köszöni a jelentéstevőt, mert kitűnő kiindulási alapot készített, ez mindenképpen egy lépés a megfelelő irányba. Az ALDE frakcióval együtt, Tornvál úrral együtt, aki egyébként hosszú ideig amellett volt, hogy automatikus információcsere valósuljon meg, ez az egyik olyan eset, ahol az európai integráció nem működik, és ez nagyon sok kárt okoz, nagyon sajnálatos. És azért mondom, hogy integráció nem, integráció nem csak együttműködés, mert együttműködés van Kajmán-szigetekkel és Kanadával is. Itt integrációról van szó, az integráció irányába kell lépni, és ez az adatok automatikus cseréjét jelenti itten valami nagyon bűzlik, miért nem, mit akarunk elrejteni, hogyha nem akarjuk ezt. Tehát Dorraz úr nagyon örül annak, hogy a jelentéstevő is hangsúlyozza az automatikus adatcsere fontosságát, mert ez valóban fontos. Osztja azt a véleményét is a jelentéstevőnek, hogy az idősík, az időkorlát probléma, mert ambiciózusnak, ugyanakkor realistának is kell lenni, úgy gondolom, hogy a kettő között majd meg lehet találni a megfelelő megállapodást. És Torvál úr természetesen konstruktív és konkrét javaslatokkal fog előállni a jelentéssel kapcsolatban, és meggyőződése, hogy a munka, illetve amit majd be, ő is be fog kapcsolódni, mindenképpen konstruktív hozzájárulást ad a parlament ezzel a nyílt seben, ami Európa szavahihetőségét is veszélyezteti. Az, Euró, az adókikerülés időnként Európán belüli, időnként azon kívüli. Köszönöm. Köszönöm. Miguel Jéger a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen nyomon követjük mi is az irányelv átdolgozását, a pénzmosás elleni fellépés lehetőségét, elsősorban a különböző hatóságok közigazgatási együttműködéséről van szó, az adóhatóságok együttműködéséről. A pénzmosás a legfontosabb kérdés. A döntés, ami arról szól, hogy ezt a bűncselekményt a pénzmosást, külön kezeljék, nagyon fontos. Elsősorban igen, bonyolult harcról van itt szó, mert eh, tudjuk, eh, vagy szinte alig lehet tudni, hogy mennyire kreatívak és mennyire sokféle lemódot alkalmaznak a, a leginkább illegális módon megszerzett pénzek mosására. Éppen ezért eh, a, mindig is megpróbáltuk átdolgozni a jogszabályt, ez logikus is volt, és most fontos, hogy a, a szereplők listáját, az illetékes szereplők listáját kibővítsük. Például az információ cserével kapcsolatban, illetve ott is, amikor a cserélendő információ tartalmáról van szó. Ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy például egy olyan eljárást is elindítsunk, hogyha ö, gyanús ö, pénzmozgásokra bukkannak. Javítani kell azokat az eszközöket, amivel ezt a célt el lehet érni. Meg kell találni, hogy kiáll a, a vállalkozások vagy kezelők között. Ez a legfontosabb. Fontos még az is, hogy az Európai Parlament azt mindent megtegyen, amit csak tehet. És ez persze attól is függ, hogy mi lesz majd később, hogy a nemzeti keretek között eh, hogyan fogják ezeket átültetni. Az eljárás hatékonysága persze a pénzügyi eszközöktől is függ, amelyeket a különböző országok, a különböző adóhatóságok kapnak. Eh, ahhoz, hogy a különböző elképzeléseket végrehajtsák. Nagyon fontosak ezek a, a kérdések, és ezt hozzá kell járulnunk nekünk is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Katainok kollega. Köszönöm szépen az adó elkerülés és a pénzmosás összefügg az automatikus adatcsere nemzetközi szinten elismert eh, módszer, ahogy eh, az előadó is említette. Éppen ezért mindannyian azzal kell, hogy foglalkozzunk, és eh, nyomást kell gyakoroljunk az Egyesült Államokra, hogy az OECD többoldalú egyezményét, az adókérdésekben való kölcsönös együttműködést ültesse át. Térjünk vissza az euróra. Üdvözöljük azt, hogy ez az irányelv különböző nemzeti jogszabályokat harmonizál, egységes hozzáférés biztosít a pénzmosással kapcsolatos és a kedvezményezett tulajdonos információhoz. A, a bizottság nagyon kevés országot tartalmazó listát bocsájtott közre a pénzmosás elleni harcban. Nem szerepelnek rajta az önök, mint a Bahamák, vagy hasonló országok. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy elszalasztjuk a, a lehetőséget arra, hogy erősítsük az adó elkerülés és az adó és a pénzmosás elleni harchoz használt eszközeinket és a szinergia hatásokat érvényesítsük. Végül pedig az irányelv átültetéséről. Úgy gondoljuk, hogy ez a legnagyobb prioritás, és mielőbb sorra kell, hogy kerüljön brit képviselőként külön érdekesnek tartom ezt, mert az összes EU e, jogszabályt automatikusan átültetik a brit e, e, jogba, és darabokra szedik. Jó lenne, hogyha erre sor kerülne, mielőtt még kilépünk fontos, hogy a nemzeti jogszabályok számára ez nem egy nehézkes eljárás. Első pillanatra tulajdonképpen támogatjuk, hogy a, az adatátültetést minél hamarabb, akár januárra már megvalósíthassuk, ahogy a bizottság javasolja. A bizottsági javaslatot az előadó kibővíti nem csak az információhoz való hozzáférésre, hanem a, az információ cserére, és hogyha ez a teljes információcsere megvalósul, akkor nyitottak leszünk azt megvitatni, bár nyilván arra több időre lesz szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem tudom, hogy az ENF-kére szót nem, akkor az előadó kapura, kapja meg újra a szót, Moret úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes volt a véleménycsere, és megállapítom, hogy minden kollega, függetlenül a politikai színezettől, politikai realitás alapján beszél. Zsamon úr mondta, hogy ez az adóelkerülés egy, egy nyílt seb, azok a konstrukciók, amelyről folyamatosan olvashatunk hónapról hónapra az újságokban, valóban az európai alapgondolatot lopják el. Gyorsan kell lépnünk. Persze mm, én sem vagyok mindig ilyen barátságos a bizottsággal szemben, de most el kell, hogy ismerjem, hogy Moszkovicsi biztos úr igen elkötelezett hogy pontosabban válaszoljak a kollégáknak, az első dolog, a néppárti kollega elmondta, egy igazi fejlődés van ebben a tagállamok közötti megosztásban. Ez korábban szinte egyáltalán nem működött. Hozzátettük a az országonkénti reportingot, ez volt, és minden amellett szól, hogy hozzátegyük a DAX-szával a tényleges kedvezményezetekről szóló rendelkezést, hogy miért ragaszkodom az adatcsere automatizálásához, és próbálom most meggyőzni a néppárti kollégákat. A német kormány, egy konkrét példát mondok, a német adóhatóságnak szüksége van a német állampolgárról, akik mondjuk egy passzív luxemburgi trösznek a kedvezményezetjei, vagy Írországban. Lehet, hogy Luxemburgban megvannak ezek az információk, amiket most meg fogunk ö, szavazni, de nincs kötelezettségük, hogy átadják a németeknek ezeket az adatokat. Holott, ha javítani akarjuk a rendszert, akkor meg kell, hogy legyen ez az automatikus információcsere a tényleges kedvezményezetről. Ezért ragaszkodom ez. A bizottságnak a javaslata jó, csak nem megy elég messzire, nem megy elég gyorsan. Ami pedig az ütemezést illeti, mert kollégánk említette, hogy nagyon gyorsan kell lépni az átültetésben egyebekben, de miért? Én 2017-et javaslom inkább, mint 2016 végét, mert ugye beszéltem a hatóságokkal, és hát persze sietni az jó, de nem szabad kapkodni és vannak, akik még nincsenek készen. Tehát egyszerűen realista vagyok, realista ambíciókkal. Politika ambíciók azok jók, de a technikai kivitelezhetőséget is figyelembe kell venni az ilyen típusú dolgoknál. Tehát én kérem azokat a kollégákat, akik húzódoznak, hogy az automatikus adatcsere irányába kellene elmozdulni. Valamennyien fogják azt látni, hogy politikai szempontból olyan szöveg volt, ami az ember emberek, az állampolgárok számára fontos, és nekünk kell majd megfelelő, egyszerű és politikailag megfogható ö, szavakkal átírni azt, hogy aki elolvassa ezt a szöveget, és technikailag ö, kicsit ö, hát érthetetlen. És a néppárti kollégámat, mert nem tettem le arról, hogy meggyőzzem, a Panama Papers bizottságban azért nagyon is nagy elemek vannak, vagy dolgok a hagyományos megosztottság mellett, van egy egyhangú akarat, és ezért tudunk viszonylag gyorsan haladni az adókikerülés és az adó optimalizáció ellen történő fellépésben, és remélem, hogy gyümölcsöző egy kompromisszumokat tudunk majd kötni. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak és köszönöm az árnyék jelentőstevőknek a munkáját. Az időzítés a következő módosítósok benyújtásának határideje október 18 dd 12 óra. A módosítókat november 9-én vitatjuk meg. Szakbizottságunkban november 10-én szavazunk is a második novemberi plenárison, pedig a plenárison. 4.50-kor kezdünk szavazni, tehát 20 perces szünetet tartunk. Köszönöm.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 see the orders of, uh, yes. of votes I have to do, not just not to be confused with them. Uh, yeah, is the order. I have close to me. Okay. Yeah, colleagues, we can pass to the vote, but first... Megkezdjük a szavazást, kedves kollégáim, de először is egy közlendőm van. Október 4-én a bizottság delegált jogi aktust fogad, delegált rendeletet fogadott el az emírről a nem világos OTC, over the counter um, derivatívák uh, marzsairól, és a parlament ellenvetéssel élhet ezen jogi aktussal kapcsolatban. Az ECON koordinátorával és az EMIR jelentéstevőjel Werner Langen kollégával konzultálva, valamint amerikai cftc is barátainkkal is konzultálva, um, a következő eredményre jutottunk a házszabály 105 per 6. cég alapján az Econnal egyébként írásban konzultáltunk, sürgősségi eljárásban jártunk el, és az októberi második plenáris napirendjére ez kerül. A tagjaink a delegált jogi aktusot minden nyelven megkapják. A korai kifogás elvetése, illetve az, hogy ne éljünk kifogással, azért fontos, hogy az USA-val minél gyorsabban megállapodásra lehessen jutni, és az előzetes bejelentésnek ele, ele, eleget lehessen tenni. Az eljárás tegnap este lezárult, egyetlen frakció vagy képviselő sem élt kifogással, ilyen módon tehát az early non-objection a korai kifogás nélküliség tényállása fennáll. Ennek fényében az szakbizottsági elnökök elnökének küldök el egy levelet, amelyhez kapcsolom a rendelettervezetet, kérve, hogy a plenáris elé terjessze hivatalos bejelentésre a második októberi plenárison e nem kifogással élés tényét. Most pedig szavazunk. Először próba szavazunk, próba megnyitva. Still two colleagues to vote. One EPP too many. A néppártból egy emberrel túl egy emberrel többen szavaztak, még mindig egy emberrel több a néppárt részéről. Még mindig. EPP, okay, good. Rendben van, akkor le tudjuk zárni a próbaszavazást. É, van itt az ECR frakcióban valaki, akinek nincsen szavazókártyája? Ő a hatodik. Rendben van, jól van. Jól van, akkor a hatodik. Rendben van. Ő is keresi a kártyát. Rendben van. Stolojan úr jelentéstervezetéről szavazunk a pénzügyi beszámolás és az audit területen meghatározott tevékenységeket támogató 2014-2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozása címmel tömbben szavazunk a 15, 16, 17, 3 és a többi módosítóról kitámogatja ezeket. Ki ellenzi, ki tartózkodott. 18-as mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 21 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellettem, ellenem. Hát ezt ellenőrizzük le, 22-esről megnyitom a szavazást. A néppárt részéről egyel több szavazatot látok. Lezárom a szavazást, elutasítva. 23-as mellettem, ellenem, tartózkodás, csekk. A 23-asról megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. Ötös mellettem, ellenem, elfogadva. Hetes mellettem, ellene, elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellettem, ellenem, Hát ezt ellenőrizzük le a tízesről, megnyitom az ellenőrző szavazást. Vote is closed. Rejected. Lezárva 11-es mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva, 12-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellettem, ellenem, tartózkodás Elutasítva. Az egész módosított szövegről Rendben van, hát szavazhatunk arról is. Parancsoljon, akkor mondja el a nyilatkozatát. olyan úr, tessék, kapcsolja be a mikrofont is, kérem. Az árnyék jelentéstevők eszmecseréje alapján megegyeztünk abban, hogy a trialógust, a háromoldalú tárgyalásokat csak azután kezdjük meg, hogy az Európai Bizottság a frog mellett elkötelezte magát a mi elvárásainknak megfelelően. Köszönöm. Ehhez persze először el kell fogadni a szöveget. Tehát a név szerinti szavazás a szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47 mellette, ketten ellene 7 tartózkodás mellett. Most pedig a jogalkotói állásfoglalás indítványéről név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48-2 ellenében, 7 tartózkodással. És mielőtt arról szavazunk, hogy elkezdjük a tárgyalást a három oldalú tárgyalások megkezdéséről szavazunk. Megnyitom a szavazást erről a kérdésről, elektronikus módon, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. 47, 5, 48, 5-4 ellenében megvan a minősített többség, tehát elkezdhetjük a tárgyalást. Gratulálok az előadónak! We move uh, to uh, our second report, uh, draft report by... Második jelentés. Langen úr jelentése lépések egy végleges héja vagy áfa rendszer felé és a héja csalás elleni küzdelem 43-as, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37 mellette ellene tar- tartózkodás elutasítva, 38 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva, 40-es módosító mellettem, a 39 okafogyottá vált az eredeti szöveg is, tehát 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellenem tartózkodás elutasítva, 43-as mellette ellenem. Hát kérem jelezzék, akkor ezt leellenőrizzük, a 43-asról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 44-es módosító mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ja, hát ez megfelel az eredeti szövegnek. Nem, akkor 46-os, 46-os és 47-es mellette ellenem tartózkodás. Elutasítva. 48 és 49 mellettem, ellenem. Csek. ellenőrizik a 48-49-est. Lezárom a szavazást elutasítva. 50-es mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 51-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Nem, az 51-esről ellenőrző szavazást nyitunk meg, meg is nyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Eredeti szöveg mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva 52-es mellette, ellene, elutasítva. 53 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54 mellette ellene. Hát ezt ellenőrizzük le, az 54-esről megnyitom a szavazást. Elutasítva. 55-ös mellettem, ellene, ellenőrizzük le az 55-öst, megnyitom a szavazást. Ugyanez lesz a többség, de hát lehet, hogy mégsem. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 56 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellettem, Nem, az okafogyott. 62. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 63 mellette, ellene, elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56, 65 mellette, ellette, elutasítva. 66 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 71 mellettem ellene elfogadtuk, 72 szóbeli módosítóval mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 73 mellette ellene tartózkodás. A 73-ast ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást, elutasítva. 74 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75 ki támogatja, kiszavaz nemmel, ki tartózkodott, elfogadtuk 76 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 77 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 78 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 79 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 81 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 82 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 83 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 84 mellette, ellenem. Hát ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a 84-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az nélkül, hogy a módosító szab szerzője szavazott volna. A kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 91-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 92 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 93 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94-95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 97 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 97-esről rendben van, megnyitom a szavazást. 97. Én úgy láttam, hogy többsége volt az igeneknek, de hát lássuk meg. Lezárom a szavazást. Hát elutasítva. 98. Mellettem, ellenem, tartózkodás. Elutasítva, eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 102. Mellettem, ellene, tartózkodás. Elutasítva 104, nem, B kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 100 121, 113 elfogadtuk, B kompromisszum az új, két részben első rész mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. C kompromisszum, két részben első rész mellette ellenem tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 131-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítottuk D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140 mellette ellenem Hát a 140-esről megnyitom a szavazást. E, mint államér kompromisszum négy részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene. Hát ezt ellenőrizzük le a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk harmadik rész szóbeli módosítóval, mellettem, ellenem. Hát ezt ellenőrizzük le. Hát nélkül ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Disclosed. Adopted. Elfogadtuk. Negyedik rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 150 mellettem ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 151-es módosító ki támogatja, kiszavaz nemmel, ki tartózkodott, elutasítva. 153-as mellettem, ellene tartózkodás. Elutasítva. 154 mellette ellenem tartózkodás. Elutasítva. 156 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva, 157 mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 158 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 160 és 61 és 62-es közösen mellette ellene Csek Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Rejected. Elutasítva. 163 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, eredeti szöveg mellettem, ellene. Azt hiszem, hogy elfogadva, de hát ellenőrizik ezt le, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Adopted. One... Lezárom, elfogadtuk 164 és a 165 együtt mellettem ellene tartózkodás. Elfogadtuk 166-os mellette ellene tar ellenem elutasítva. F, mint Ferenc kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 176 mellettem, ellenem, kitartózkodott, elutasítottuk. Nem, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 177 mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Alternatív kompromisszum G mellette ellene tartózkodás elfogadva, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 196-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 197-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, e, új H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, szerintem elutasítva, de nézzük meg. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazat. 207-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 208-as mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, ellenőrizzük a 208-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 209-es, mellette, ellene, tartózkodás, 200, elfogadva, 210-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva, 211-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva, 212-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, az eredeti 213-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 214-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 215-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 217-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 218-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 219 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 220-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 221 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 222 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 223 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 224-es mellette tartózkodás elutasítva, eh, elfogadva, 225-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 228-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 231-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 232 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 233-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 234-35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 236 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 237 mellette, ellene, e, javítja az elnök 238, 239 következik, 239 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kont 2-es, szavazhatunk blokkban 2-estől 10-esig? Nem. konszenzus kell, kont kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont négyes e mellette ellene tartózkodás elutasítva, kont 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva,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 Libe 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, Libe 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, Libe 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, Libe 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, preambulum 1-es blogban 1-estől a Libe 5-ösig mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, ötös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, nem mellette szavazott? Akkor elnézés, ötös módosító, megnyitom a szavazást. Jó, akkor lezárom a szavazást elutasítva. Eredeti szöveg B. Prambuló mellette ellene ellenőrizzük az eredeti szöveget, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva C preambuló mellett ellene tartózkodás elfogadva, hatos módosító mellette ellene elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg nem. I kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellene ellenőrizzük. Második része az i kompromisszumnak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 16-os velete ellene tartózkodás elfogadva, 17-es velete ellene tartózkodás el, elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, G kompromisszum két részben, első rész mellette ellene elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29-es mellette ellene elutasítva, 29-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Two people to vote. Ketten szavaznak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez volt a 29-es, ugye? Akkor 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg I preambuló mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 32-eset, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva eredeti szöveg G preambulum mellette ellene tart néppárt mit szavaz? Mellette? Nem látom, akkor ellenőrizzük. Eredeti szöveg G, J preambulum elfogadva szerintem. Lezárom a szavazást. Zárjuk le a szavazást. Elfogadva blogba szavazhatunk a Libe A-tól D-ig, mellett ellene tartózkodás elfogadva, most pedig az egész módosított szövegről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47 mellene, 5 ellene, 5 tartózkodás. Gratulálok a jelentés készítőjének. Most pedig következik a szemeszterrel kapcsolatos jelentés. A S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 72-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, C, a mellett ellene tartózkodás elfogadva, D kompromisszum mellette nem, részenként első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész, mellette ellene tartózkodás elutasítva, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 110-es, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 146-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 163-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, így kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 180-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 185-ös mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítva, 186 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 188 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 183 mellette ellene tartózkodás elutasítva, J kompromisszum két részben, első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellene tartózkodás elfogadva, 198-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, K kompromisszum két részben, első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellene tartózkodás elfogadva, 240-es mellett, 14-es mellett ellene elutasítva, 221-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 222 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 223-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 224-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, elkompromisszum mellett ellene tartózkodás el, elfogadva, 242-es mellettellene tartózkodás elutasítva, M kompromisszum mellettellene tartózkodás elfogadva, 253-as mellettellene tartózkodás elutasítva, 257 mellettellene tartózkodás elutasítva, 259 mellette ellene tartózkodás elutasítva, M kompromisszum mellettelen ellene tartózkodás elfogadva, 272-es veletelene elfogadva, 275-ös veletelene tartózkodás elutasítva, ókompromisszum kompromisszum ellene tartózkodás elfogadva, 286-os mellett tartózkodás elutasítva, 288 mellett tartózkodás elutasítva, B kompromisszum két részben, első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Elutasítva, egy néppártival több szavazott, egy néppárti szavazattal több, de így is úgy is elutasítottuk. Akkor 303-as mellett tartózkodás elutasítva, Q kompromisszum mellettelen tartózkodás elfogadva, 200, 317, 319 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 320-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 321, mellett ellene tartózkodás elutasítva 326, mellett ellene tartózkodás elutasítva még egy alcímet kell hozzáadni, illetve arról kell szavaznunk a véleményről, mellett ellen tartózkodás elfogadva, és a második az egy külön, mellett ellen tartózkodás elfogadva, hetes paragrafus mellette ellene tartózkodás elutasítva, emplő 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ample 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es Ample mellett ellene tartózkodás elfogadva, majd pedig az utolsó, szóval az Ample 14-es bekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadva, emplő 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, emplő 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, emplő 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ample 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ample 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ample 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ample 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ample 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ample 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ample 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Alcím a Bels Internal Market az IMCO részhez, de erről nem kell szavazni, kérdezi az elnök. Nem, mégis szavazunk, mellette ellenetartózkodás elfogadva, IMCO 2 mellette ellenetartózkodás elfogadva, IMCO 3 mellette ellenetartózkodás elfogadva, IMCO 10 mellette ellenetartózkodás elfogadva, és blogban 11-től 15-ig, nem, 11 mellette ellen tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene nem tudom, akkor Imkó 12-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva IMCO 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva, IMCO 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, IMCO 15 mellette ellene ellenőrizzük. Az IMCO 15-öt megnyitom a szavazást. IMCO 15. Egy néppárttal szavazattal több van. Lezárom a szavazást elfogadva. Új alcím, Regional Policy, mellett ellen tartózkodás elfogadva, regi 3-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva, új alcím culture. Van egy tehát kiesik ez a, az alcím, Culture and Education alcím, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult 6-os mellette ellene ellenőrizzük a kult 6-ot. Megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva, kult hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, kult tízes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, tizenkettes mellette, ellene az ECR mellette, kult 12-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nagyon ellenmondásos. 17-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. Kult 18 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Kult 20 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Megint az AL cím kiesik, AM kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva, hetes módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva, AN kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva, AU kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva, 24-es módosító igen, nem tartózkodás elutasítva, 25 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 27. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. AP kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. A, U, Q, igen, nem, tartózkodás elfogadva. E, AR, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 51-es módosító, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 52-es, igen, nem, tartózkodás elutasítva, 53 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 54 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 55 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 56 igen, nem, tartózkodás elutasítva, egyes módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva, Eredeti szöveg igen, nem tartózkodás elfogadva. Kettes módosító igen, nem tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg igen, nem tartózkodás el, elfogadva. Hármas igen, nem, igen, nem tartózkodás elutasítva. Négyes módosító igen, nem tartózkodás elutasítva a szöveg módosított verzióban név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39 igen, 14 nem szavazattal, négy tartózkodással gratulálunk az előadónak. Most akkor nézzük a következőt, ami a, a pénzügyi szolgáltatások közölt könyvéről, a Ludwigson jelentés. Yes. We need to announce everybody that it has become a split vote. Uh, first part amendment without the word legislative. Okay. We, uh, I announce... Uh, Bejelentem, hogy a 239-es módosítónál részenkénti szavazást kért az SND. Az első rész a módosítás a legislatív szó nélkül, a második rész pedig magáról a legislatív jogalkotói szorol. D kompromisszum első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva, a második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Imko 8, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Elkompromisszum, igen, nem, tartoz nem. Az Jó, tehát a listámon nem szerepelt, de részenkénti szavazás. Ez az én frakciólistám, majd megnézzük, hogy mi az igazi, úgy látszik az enyém az már elavult. Gyakorlati okoknál fogva az SND listát követem, remélem, hogy ez ugyanaz. Tehát e kompromisszum első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadok, F kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadok, Imko 5-ös, igen, nem, tartózkodás elf elutasítva. Imko 7, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Imko 13, igen, nem, tartózkodás elutasítva. G kompromisszum. Akkor egy másik szavazólistát kérek. G kompromisszum két részben, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 77-es módosító, igen, nem, tartózkodás elutasítva. H kompromisszum két részben, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész, igen, nem, tartózkodás elfogadva. I kompromisszum szóbeli módosítóval, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Ellene voltak? Ja, bocsánat, úgy láttam, hogy mellette, akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Elnök úr automatikusan beveszi a, a szóbeli módosítást? Rajta van a szavazólistán nyilvánvalóan. Mivel bejelentettük, úgy gondolom, hogy ezt előre kellett volna jeleznie, hogyha ellenezte volna. Minden esetre lezárom a móbeli, szóbeli módosítóval együtt a szavazást, még hárman nem szavaztak. Két kollégának kell még szavaznia. Nem akarnak szavazni, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor a szóveli módosító nélkül szavazok meg igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. J kompromisszum igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. 113-as módosító igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. 117 igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. K kompromisszum két részben első rész. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 128-as. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 129. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 131. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 132. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 132 igen, nem, igen, nem, ellenőrizzük a 132-est, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 135 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 136 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 139 igen, nem, igen, 139-es ellene vannak. Akkor ellenőrizzük a 139-et, mert nem vagyunk szinkronban. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettő többséggel. Inkó 11 igen, nem. Inkó 11, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Elkompromisszum három részben, első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egy szavazat többsége. A harmadik rész igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 153. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 154 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 155 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 156 igen, nem, tartózkodás, elfogadtok, de ellenőrizzük a 156-ot, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 157 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 158, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 159, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Az eredeti szöveg igen, EPP eredeti szöveg igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 160 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 161 igen, nem, ezt elutasítottuk, persze, az én hibám, bocsánat, elutasítottuk, köszönöm. 161, igen, nem, tartózkodás elutasítva, 162, igen, nem, tartózkodás elutasítva, 163, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 164, igen, nem, tartózkodás elutasítva. M kompromisszum igen, két részben igen, nem tartózkodás elfogadva, második rész igen, nem tartózkodás elfogadva, N kompromisszum három részben, első rész három részben. Első rész. Mi van magánál? Négy. Tehát az első rész két, tör, két törlést tartalmaz, de ezt együtt szavazunk erről, úgyhogy három rész, első rész, üdvöz, ö, igen, nem tartózkodás, elfogadtuk, második rész, igen, nem, tartózkodás elutasítva, harmadik rész, igen, nem, elfogadtuk, de nézzük még egyszer a harmadik részt, megnyitom. Lezárom. E, azonos, e, úgyhogy elutasítva. 179 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 187 igen, nem, ellenőrizzük a 187-et, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 189 eh, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük meg, nyitom a szavazást. 189-nél tartunk. Lezárom a szavazást, elutasítva egy szavazattal. 191 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ó, mint ottó kompromisszum szóbeli módosító. Mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 199-es módosító mellettem ellenem tartózkodott-e valaki elutasítva? Ellenőrizzük le. Ja, a néppárt mellette van. Tehát 199-ről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. P, mint Péter kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Q, mint Q kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 244, második rész, CP2, Corresponding Part 2, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, IMCO 18, mellette ellene elutasítva. IMCO 21, mellette ellene tartózkodás elutasítva. R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 220-os mellette, ellene. Ezt leellenőriz, leellenőrizzük a 220-asat. Vote is closed. Adopted. Kom Elfogadtuk. Ez kompromisszum már, mint S mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 221. CP2 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 229 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 230 mellette ellette elfogadtuk, T kompromisszum két részben mellette, első rész mellette ellene. elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Na most Na most, 2.35 mellette ellene. Nem a 2.35-ről ellenőrző szavazást nyitok meg. Is Lezárom a szavazást. Elutasítva. 236 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 237 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 237 mellette, ellene, check. A 237-ről megnyitom a szavazást. It's closed. Adopted. A 238-ról, tehát elfogadtuk. 103 okofogyott, a 139, két részben első rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 240-es, nem ez megmarad, igen, mellette tehát, ellene, check, leellenőrizzük a 240-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást elutasítva. 271 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Hát ellenőrizzük ezt le a 271-est. meg kell ismételnünk a szavazást, megnyitom a szavazást. A 271-esről megismételjük a szavazást, megnyitom a szavazást. Még három képviselőtársunknak szavazni kell. Igen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 134 mellette, nem ez oka fogyottá volt. Következő 241 mellette ellenem. Tartózkodás elutasítva, de ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 242 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 246 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 247 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 247 mellette. Ellene elutasítva. 249 mellette ellene tartózkodás elutasítva eredeti szöveg, szabhedin szóval 2 mellette ellen elfogadtuk, U kompromisszum két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizik le a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 254 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 259 mellette ellene 259 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 260-as mellette ellene 260-asról ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom a szavazást. Elutasítva 261 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. IMKU 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadta, elutasítottuk IMKU 25 mellette, ellene. Hát az IMKU 25-ösről szavazást nyitok meg, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. V kompromisszum két részben első rész mellette, ellene. Hát ezt ellenőrizzük le. Hát nélkül, ellenőrizzük le, hát nélkül, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 270-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 274 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, IMKU 23 mellette ellette elfogadtuk, IMKU 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. IMKU 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a kompromisszum első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B. Kompromisszum két részben szóbeli módosítóval. Először a szóbeli módosítóról szavazunk, az első rész szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum két részben, első rész melső, mellett ellen elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette ellene. A néppárt ellene van? 37-est. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, hát ellenőrizzük azért le. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 40 mellette, ellene elfogadtuk 42 mellette elutasítva, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, Preambulum bekezdés 1-től 7-ig tömbben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, de ellenőrizzük le, mert nem emelgetik a kezüket. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Eredeti szöveg mellette ellene elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás csekk. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Eredeti szöveg 18-as preambulum bekezdés mellett ellene elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Eredeti szöveg 19 mellette ellene elfogadtuk. 20-as preambulum bekezdés mellett ellene elfogadtuk. Név szerinti szavazás az egész módosított szövegről megnyitom a szavazást. Vote is closed. 47 in favor, 7 against. Lezárom a szavazást, három tartózkodás, hét ellenszavazattal elfogadtuk. Akkor most következik Tremosa asszonynak a jelentése az Európai Központi Bank éves jelentéséről. Okay. Compromise A. In... A kompromisszum, egy perc türelmet. Ready? Okay. Akkor kezdjük. A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva 75-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 76-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 77-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, B kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 81-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 87-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 88 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 88-as, megnyitom a szavazást. Elfogadva, 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum szóbeli kiegészítéssel mellette ellene tartózkodás elutasítva részenként szavazunk, két részben. Első rész mellette, most az első részről a szóbeli kiegészítés nélkül, majd a másodikról szavazunk. Első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellene tartózkodás elfogadva, 102-es mellette Még egy rész, még egy bontás van, tehát akkor négy részben szavazunk valójában. Tehát másik, második rész szavazás ugyanerről, első rész mellett el tartózkodás elfogadva, második rész mellett el tartózkodás elfogadva, 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 108-as mellett, két részben, első rész mellette ellene tartózkodás. Megnézzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva a második rész mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Yeah, yeah. Okay. Then should have been the opposite order, but we cannot vote the second part. Okay. So, I'm... Tehát, tehát a 109-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, ö, 121-es mellette ellene, F kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 129-es mellett ellene tart, ellenőrizzük, 129-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva, G kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 143-asat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. H kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 148-as mellett ellene 148-as GUE mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. I kompromisszum két részszavazással. szavazással Az egész szöveg me- nélküle, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második részről is szavazhatunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Második szavazás mellett ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. G, kom- G kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 167-es mellett ellenet tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük. Akkor 167-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva 168-as mellette, ellene ellenőrizzük, 168-asat, megnyitom a szavazást, elutasítva, 169-es mellette, ellene, nem látom a goét, tehát akkor szavazzunk el, tehát még egyszer, tehát mellette elfogadtuk. El, először mellette voltak. Jó, akkor ellenőrizzük, mindjárt kiderül. Nem kell félni, elektronikus szavazás van. Én azt hittem, hogy az ALDE mellette van. Jó. Szerintem a végeredmény nem fog változni, de ellenőrizzük. Tehát lezárjuk, lezártam, és elfogadtuk. 170-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, L kompromisszum szóbeli kiegészítéssel mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. elfogadva. ...179 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 180 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 181 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 182-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 183 mellette ellene tartózkodás elutasítva. M kompromisszum két részben, első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 191-es mellette, al de minusz el, elutasítva a 192-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, en kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 196-os mellette ellene ellenőrizzük a 196-osat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Van egy új ókompromisszum, azonban a zöldek azt kérik, hogy ugyanaz a régi, tehát először a szóbeli kiegészítéssel szavazunk, jelentéstevőként szólok, hogy szerintem az újról kell szavazni. Igen, de a frakció kérte. Nem, egészen tegnapig beszéltünk erről a néppárttal és az SND-vel, és megállapodtunk, hogy az újról nem lehet megtiltani, hogy valaki először az uh, supported by these three big groups. There is no need to replace as they are very similar the text and they are retabling the A két szöveg eh, nagyjából ugyanaz és ugyanúgy nyújtották be. Hát, hogyha ellenzi, akkor ellenzi, ellen véleményét benyújthatja. Akkor ezt ellenzem. Új kompromisszum van, akkor az új kompromisszumról kell beszélni. szóbeli módosítás is be lehet De a szóbeli módosítás ellen lehet ellenezni. Igen, ellenezni. Igen, ellenzem. We object. EPP to the oral amendment. Yes. So, I need four, four hands for the objection. Akkor négy jelentkező kell, aki ellenzi. Nem gond, mindenkinek van joga a szóbeli módosítást benyújtani, és ugyanakkor lehet ellenvéleményt kifejezni. Nem lehet, hogy egyik frakció másikat meggátolja abban, hogy módosított. A lehetőség az ellenzés, de ettől még ismertetni lehet. Elutasítottuk, és akkor az új kompromisszumról beszélünk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 206-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 208-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 208-asat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 2009 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 212-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hát akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lehet, hogy igaza van. mellette, két szavazót még várunk. Lezárom a szavazást, elutasítva. Tehát 2.13-as következik mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva 214-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 214-eset ellenőrizzük. 214-eset ellenőrizzük. 214-esről van a szavazás, mert ellenőrzést kértek. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Q kompromisszum szóbeli kiegészítése, módosítása a zöldeké mellette ellenzik? Jó, rendben. Akkor négy főt kérek, látnom kell. Köszönöm. Szóbeli módosítás, akkor a kúról a szóbeli módosítás nélkül szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. as mellette ellene, mellette ellene, akkor tartózkodás. Ellenőrizzük a 230-ast. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva 231 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 232 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 232-eset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva, 233-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 234-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 235-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 236-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 237-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 238 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 239 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 240 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 241 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 242 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 243 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 244 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 245-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 246 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 247-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 248-as mellette mellette ellene tartózkodás elutasítva, 249 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 250 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 251 mellette ellene ellenőrizzük, 251-eset Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 252 igen, nem tartózkod. elutasítva, 253 igen, nem tartózkodás elutasítva, 254 igen, nem tartózkodás elutasítva, 255 igen, nem tartózkodás elutasítva, 256 igen, nem tartózkodás elutasítva, 257 igen, nem. Ellenőrizzük a 257-et, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtok. 258 igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 259 igen. Nem. Tartózkodás el, elutasítva. 260. 259-et ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 260 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 261 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 262 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 263 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 264 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 265 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 266 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 267 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 268 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 269 igen, nem, tartózkodás elutasítva, egyes eredeti szöveg igen, nem, tartózkodás elfogadva. Kettes eredeti szöveg igen, nem, tartózkodás elfogadva. Egyes módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hármas igen, nem. Ellenőrizzük a hármast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Azonos szavazatszám elutasítva. Eredeti szöveg igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Négyes eredeti szöveg igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Ötös eredeti szöveg igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. A kompromisszum igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Ez kompromisszum igen. Nem. Tartózkodás elfogadva Nyolcas módosító igen, nem tartózkodás elfogadva. T kompromisszum igen, nem. Ja nem, bocsánat, nem láttam. Kilences módosító igen, nem tartózkodás elfogadva. T kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadva. U kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadva. V kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadva, 21-es módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva, W két részben e, kompromisszum első rész igen, nem tartózkodás elfogadva, második rész igen, nem tartózkodás elfogadva, 26-os módosító igen, nem, ellenőrizzük a 26-os, megnyitom, lezárom, elutasítva. 27-es módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva. 28 igen, nem, tartózkodás elutasítva. X kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. Ezt visszavonták, úgyhogy az Y kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 40-es módosító igen, nem, ellenőrizzük, Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Z kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. AA kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 47-es módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva. 48 igen, nem. Ellenőrizzük a 48-as, 48-ast ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom, ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. Egy szerény többséggel, de elutasítottuk. AB igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 51-es igen, nem tartózkodás, elfogadtuk, 52, igen, nem tartózkodás, el, elutasítva, 54, igen, nem tartózkodás, elutasítva, 55, igen, nem, igen, nem, tartózkodás, elutasítva, 56, igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük az 56-ost, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 57 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 58 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 59 igen, nem, tartózkodás elfogadva. A szöveg módosított verziójában név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. 36 igen, 7 nem, 12 tartózkodásra gratulálunk az előadónak. Ezzel igen intenzív szavazási szaknak vetettünk véget. Köszönöm szépen szerdán, eh, november 9-én, 9 órakor lesz a következő ülésünk, egész nap csütörtök és csütörtök délelőtt, is lezárom az ülést. Köszönöm.